Kedves kollégák, kezdjük el. Tizennegyedik napi rendi pont, szavazás. Elnézést szeretnék kérni a késedelem miatt, de közös nyilatkozatot adtunk ki a bizottsággal és a tanácssal a konfliktusból származó asványi anyagokról szóló rendeletről. Létrejött a megállapodás, a parlamenti küldöttség sokat ért el, kötelező, kötelezettséget róvunk eh, azokra a cégekre, akik eh, az ásványokat eh, felhasználják, az érceket felhasználják, és az, az érc származástól egészen a olvasztó kohóig eh, nyomon követhetővé kell tenni az útját. Az érceknek egy szóval azt gondolom, hogy eh, jó eredmény ez, amelyet az Európai Parlament segítségével elértünk. Értékalapú ilyen módon a rendelet és eh, azt hiszem, hogy a konfliktusos régióban élő emberek hasznára válik ez. Ez az oka a késedelemnek, de most viszont elkezdjük a munkát. Mint tudják, az első szavazásunk egy próbaszavazás lesz, hogy mindenki leellenőrizhesse a szavazókártyáját. Megnyitom a próbaszavazást. Yeah. Yes, I have a problem because Sajnos nem hoztam el a szavazókártyámat. Strasbourgban hagytam egész pontosan a szavazókártyámat. Tehát kéz feltartással szeretnék szavazni. Persze, tehát akkor egy képviselő társunknak nincsen szavazókártyája, ezt ilyen módon kell majd figyelembe venni. Minden rendben van, akkor senki nem kéri a szót nincsen túl sok szavazata a frakciók részéről, rendben van, akkor elkezdjük a szavazást. A kereskedelmi és beruházás előremutató és innovatív jövőbeli stratégiája három részből áll ez. Először kezdjük az első résszel. Egész pontosan négy részből áll, mert a preambulum bekezdés is van. Első rész. 61-es módosító indítvány mellettem. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. nyolcas mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenötös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszumos módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas kiegészítéseképpen a 78-asról szavazunk mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 81-es, két részben első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. A 92-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Azaz le zárom a szavazást. Plusz az ön szavazata. Oké, Okay, good. Tengo un asistente muy eficiente y me ha conseguido mi tarjeta aquí. Gracias. Az asszisztensem nagyon-nagyon hatékony. 93-as mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 91-es módosító mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Ezt ellenőrizzük le. A 91-esről megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 94-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 109-es módosító mellettem, ellene tartózkodás. Mi van a szociáldemokratákkal? Még egyszer. 109-es mellettem, ellenem tartózkodás Érdekes pozíció alakult itt ki, ezt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. 109-es módosítóról megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, mondom. 8-as kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 116-os mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 117-es három részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Második rész mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 118 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 121-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kiegészítésképpen a 124-esről szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 122-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 130-as mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük le a 130-osról, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. E oh, oh, ein EPP ist zu viel. A néppárt részéről egyel több szavazat van itt a szavazásnál. Elutasítva. 131-es mellettem. David. Um, I informed the groups that I would like to... Tájékoztatom a képviselőtársakat, hogy itt split votot akarok bevezetni, az első rész a Modern slavery és a második rész pedig az End in the, end in the Meantime, tehát részenkénti szavazást kérek. split vote. a deadline, but we can accept. On amendment 131, 131-esről. De ha frakciók nem értenek vele egyet, akkor szavazzunk, hogy csak a módosítókról. Szóbeli módosítóként értelmezem ezt, ellenzi -e valaki ezt a szóbeli módosítót? Tehát, hogy split votot tartsunk, nem, akkor így járhatunk el. 131-es két részben első rész mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 138 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 139 mellettem. Bocsánat, fogyottá vált. es 142-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. 142-es, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 148 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. 112-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 149 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 151-es mellettem, ellenem <clears throat> tartózkodás elutasítva. 32a kompromisszumos módosító mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 238-as mellettem, ellenem. Ez nem volt egyértelmű, még egyszer 238 mellettem, ellenem tartózkodott-e valaki. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le, megnyitom a 238-ról a szavazást. Lezárom a szavazást. Hajszál hien, de elutasítva. 156 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es kiegészítésként mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 172 mellettem, két részben, bocsánat, első rész mellettem, ellenem tartózkodás, ezt leellenőrizzük. A 172 elsődik részről megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 172-es második rész, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 173 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 175 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 177-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 179-es <clears throat> mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönjük, gratulálunk. 180-as mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 181-es mellettem ellene tartózkodás el, utasítva 182-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 184-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük le a 184-esről megnyitom a szavazást. Na, na, na. Abstimmung geschlossen. Ist abgelehnt. Lezárom elutasítva. 185 mellettem, ellenem tartózkodás. Elutasítva. 12-es kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 189 mellettem, ellenem tartózkodás. Elutasítva. 188 mellette. Bocsánat, nem, nem, mondja az elnök. es mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk, 190-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, és most a második csomagra térünk rá. Kezdődik a 14-es kompromisszummal mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. es és 203-as, ezek azonosak, mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 204 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva, ki 15-ös kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. A 205-öst elfelejtettük mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 208 ez kiegészítés, a 15-ös kompromisszumot egészíti ki, ki támogatja, ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, elutasítva. Akkor most pedig a 200, nem, a 16-os kompromisszumról szavazunk. Nem, a második ok rész nem vészel. Tehát a 2.13-as második részéről szavazunk, ez a 15-ös kompromisszumot egészíti ki mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 224-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 233 mellettem ellenem tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, sőt azt hiszem elfogadtuk, de erről most szavazunk, a 233-asról megnyitom a szavazást. Na, eine oder eine will nicht abstimmen. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 236 dafür, dagegen. 236-os, elfogadtuk. Ellenőrizzük csak ezt még egyszer? Mindenki emelje fel a karját. 236-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás 20-asnál tartottunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es kiegészítésképpen a 20-ashoz, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy ehhez tartozó szóbeli módosító a néppártól, Daniel. Le van írva a szavazólistán, hogy miről van szó, nem kell felolvasnom talán. Jó. A Swift szó beszúrásáról van szó. Van-e ellenzéke ennek a javaslatnak? Nincs. Akkor szavazunk a szóbeli módosítóról. Egy ellen vélemény. Négy. Akkor szavazunk. Ki támogatja a szóvalit? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 280-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 283-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 282 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 291-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nézzük meg a géppel is. 291-es. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 307-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 308-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 309-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 310-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 311 mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azt hiszem ellenőriznünk érdemes. Megnyitom a szavazást a 311-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 317-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 332-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 333-as mellette, ellene, elfogadtuk, 335-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kiegészítésképpen a 22-eshez 373-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23-as kompromisszum. Ellenőrzést kérnek? Jó, a 373-asról a géppel is szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 353-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 354-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzést igényel, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. <clears throat> Elfogadtuk. Kérem, emeljék jobban a kezüket. 33-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 365-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 366-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 367-368-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 369-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 370-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 370-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 371-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 372-es mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem ezt is elutasítottuk, de ellenőrizzük. 372-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 379-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk szerintem, de biztonság kedvéért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 387-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 88-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 389-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 391 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 392-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 393-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 395-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 394-es mellette ta, ellene tartózkodás erről géppel is szavazunk elutasítottuk. 396 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 397-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 399-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 400-as, ellenőrzést kérnek az előzőről? 399-esről akkor szavazunk. Lezárom a szavazást, és elfogadottnak tűnik. Jó. 400-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 402-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kiegészítésképpen 412-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 414-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom azt, elfogadtuk. Záró szavazás helyett most a harmadik részre térjünk át. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 18-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as, ellenőrzést kérnek, 22-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 23-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, E kompromisszum mellette elfogadtuk, Negyvenes mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 40-est kérem, hogy géppel is szavazzuk meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás. Mit csinálnak a szociáldemokraták? Ők már nem szavaznak? es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, 43-asról géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizni kell ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 48-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom az 54-esről a szavazást. Lezárom azt. Elfogad. Änderungsantrag 56 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene, nem értem, nem látom, ellenőrizzük a 60-ast. Lezárom a 60-ast. Elfogadtuk. 1-es és 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A négyesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás. Hatos mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a hetest. Lezárom azt. Elutasítva, 8-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9 as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és akkor most rátérünk a négyes részre. Itt kezdjük a véleményeket, az AFET 6-ról kezdjük mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. AFET 12 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. AFET 13 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jönnek a deve vélemények. Deve 5 kiegészítésképpen mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Csek, jó. Deve 5 ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve 7. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Deve négy mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Deve 12 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Deve 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Empl. Empl 15 mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás elutasítva. Ample 18 mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. Ample 18, megnyitom a szavazást. Na. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. elutasítva. Itre. Itre 20. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Ellenőrizik ezt le az Itre 20-as tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Itre 14 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Itre 15 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 21 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítva, de ellenőrizzük le az ITRE 21-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ittre 23 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva. Imko. Imko kettes mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Imkó hármas mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de hát ellenőrizek ezt le. Az Imkó háromról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 4 mellettem, ellene, tartózkodás. Mi van a szociáldemokratákkal az Imkó 4 kapcsán? Elfogadtuk. Imkó 11 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Imkó 12-es mellette, ellenem, tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de hát ellenőrizzük ezt le az IMCO 12-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. IMCO 13 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. IMCO 22 mellettem, ellenem tartózkodás most már alig, e- alig emelgetik a kezüket. Imko 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Agri. Agri 3 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva, Agri 8, mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Kedves képviselőtársaim, emeljék meg a kezüket. Tehát az Agri 1-ről a szavazást megnyitom. Le is zárom. Elfogadtuk, mégpedig nagy többséggel. Agri 14 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Agri 20 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Agri 28 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Agri 31 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 33 mellette ellenem tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítva. Nézzük ezt meg. Agri 33. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Agri 34 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Agri 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Agri 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 38 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 40 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Agri 42 mellettem, ellenem, tartózkodás, check Agri 42-ről megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Agri 43 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért biztos, ami biztos, ellenőrizzük ezt le. Agri 43. Lezárom. Elutasítva. Ezzel a végszavazásra térünk rá. Természetesen elektronikusan és név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. 30-an igennel szavaztak. Gratulálunk Tiziana Beginnek, az előadónak. So, äh, und weil das Abstimmen so viel Spaß macht. És mert a szavazásban ennyi örömünket lelőjük, és mert ilyen hosszú még az újabb szavazólista, már is folytatjuk a munkát. Mégpedig Eleonora Forenza asszony jelentéséről a szociális és környezetvédelmi normákról. Először a hármas kompromisszumról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Négyes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve módosítója mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-76 azonos mellettem ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. 175-176, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 153 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezért ellenőrizzük ezt le. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A 12. bekezdés a famtól mellettem, ellenem. Valóban a 155 második részéről megszavaznunk kell. Ki támogatja a 155. második részét mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a FAM 12-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. FAM 4-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt le, azt hiszem, hogy elfogadtuk de hát lássuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 81-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellettem, 81-es módosító, akkor megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy elutasítva. Ahogy így nézem az eredményjelző táblát. Kettes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 164 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 136-os, két részben, a második részről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. Csek? Rendben van akkor a 136 második részéről ellenőrző szavazást nyitunk meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 3-as bekezdés a FAM részéről mellettem ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. Csek? Persze. 3-as bekezdésről, a FAM 3-as bekezdéséről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, Dániel. Kilences kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. 13-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 201-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 186 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 187 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva, 188 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 210 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 200-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 218 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 159 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le a 192-esről, megnyitom a szavazást. And the... Na. Ah, stimmt einer nicht mit. Also, Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Na, tessék. Nőjogi Bizottság 5-15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fent 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést kér a Nőjogi Bizottság. 17-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Deve 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Empl 6-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ampul 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így akkor csak a 162-esről kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ample 26-os mellette, elnézést kérek, Deve 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, két egymással megegyező módosító, a 28-as paragrafus mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 219, nem, 29-es Ample 29-es géppel is szavazunk, lezárom a szavazást ist abgelehnt. Elutasítva. 2.19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene, 10-es jön elnök úr. Elnézést kér az elnök, tehát 10-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, A 20-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőriznünk kell a 29-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, ahogy mondtam. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Nőjogi bizottság A mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, H mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F helyett 33-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva, 34-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 48-as mellette, ellene 49 elutasítottuk, 49-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, A. Az afettől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D mellette részenként kéne. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes az afettől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös, ellenőrizzük a négyes, legyen. Megnyitom a szavazást a négyesről. Lezárom a szavazást, elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodik. A liberálisok nem szavaznak? Nézzük még egyszer. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Afet egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálok. 30 szavazattal. Ügyrendi felszólalás elmúlt. Kedves kollégák! Lenne egy javaslatom a bizottság számára. A júliusi ülésünkön mindkét jelentésről szó lesz, amit itt megbeszéltünk, és nem lesz addig eszmecsere. Jó lenne, hogyha a bizottság addig egy eszmecserét javasolna. Jó lenne egy eszmeserét beiktatni a két ülés közé. Jó, ezt majd megbeszéljük, és akkor eltérünk. Rendben. Még az előadó is akar valamit? Én támogatom Helmut javaslatát. Jelenleg két rövid ö, bemutatója volt meg csak a jelentésnek. Teljes körű vitát kéne a két jelentésről tartani, vagy egy közös eszmecserét. Én is támogatom a kolléganő véleményét. Ich würde vorschlagen, weil wir ein bisschen spät sind. Mivel egy kicsit késésben vagyunk, azt javaslom, hogy a monitoring csoport megbeszélését ö, halasszuk el a következő ülésünkre, júliusra. Van ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvetése? Nincs. Hogy elhasasszuk a monitoring csoport ülését, mert mára már nem fog beférni. Megegyeztünk ebben akkor, jó. 17-es napi rendi pont. Ez egy szakmai technikai kérdés a koncesziók hozzáigazításáról a GATT belül az Uruguayi Köztársaság és az Európai Unió között. Pablo Zalba Bidegennek adok szót. Gracias, presidente, queridos colegas. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, nem az első ízben foglalkozunk az INTA szakcsoporton belül, szakbizottságon belül, ilyen típusú kérdéssel, tehát harmadik országokkal való megállapodásnak a felülvizsgálat történik, figyelembe véve Horvátország csatlakozását itt a vámterületeknek a szabályozásáról van szó, nagyon világos a WTO-nak az előírása, nevezetesen az EU-nak tárgyalnia kell azon WTO taggal, amelynek rendelkezései léteznek Horvátországgal, ami a elgenemes listákat illeti. A, világ, a dolog világos, tehát megállapotást kell kötnünk mégpedig eh, azért, hogy betartsuk a WTO-nak a szabályait, és ennek keretében az Uruguayi Keleti Köztársaság esetében aktualizálni kell a jelenlegi vámpercre eh, vonatkozó előírásokat, illetve a vám kontingenseket. Ennek fényében kell, hogy az engedményes listán szereplő engedményeket vizsgáljuk. Néhány módosítást kell technikailag elvégezni a vám kontingensek tekintetében a mar, marhahús témájában. az Európai Parlamentnek a jóváhagyása nélkülözhetetlen, ahhoz, hogy a jegyzőkönyv ratifikációs folyamata végbe menjen. A Mercosur tartott kapcsolatoknak a fényében is javaslom azt, hogy támogassuk azt, amit a tanács kezdeményezett, kezdeményezett és ennek fényében lehet felülvizsgálni a vámtarifa listán szereplő engedményeket. Ezáltal meg tudjuk mutatni, ki tudjuk mutatni azt egyértelműen, mennyire támogatjuk az uruguayi partnerünket, és jelezzük azt is, hogy milyen fontosságot tulajdonítunk a Mercosur-beli országoknak, és ezáltal is kiemeljük azt is továbbá, hogy mennyire nagy becsben tartja az Európai Parlament őket, illetve ők bennünket. A piacokhoz való hozzáférés így módon biztosított lehet a Mercosur országival, és úgy gondoljuk, hogy ez egy kellő alap ahhoz, hogy a kellős korrekciós intézkedéseket elvégezzük, és a kereskedelmi tárgyalásokban tovább lépessünk. Köszönöm szépen, kedves kollégák és elnök úr! So I've no request. Senki nem kéri a szót. David. I take lessons Irish just on behalf of Nicola Dante csak Nikola Dante nevében jelzem, hogy támogatjuk a, ezt a dossziét, ez egy technikai dosszié, és fontos, hogy minél gyorsabban a parlament rábólincsom. Rendben van, köszönöm szépen, Szári úr. Igen, ez egy technikai kiigazítás, és teljesen egyetértünk az előadóval. Köszönöm. Bizottság, kéri el szót? Nem. Rendben van. Előadó? Nem. Rendben van. Perfect. Nagyszerű. A módosítók benyújtásának határideje június 22-e este 6 óra. És lássuk meg, hogy júliusban vagy szeptemberben tudunk-e szavazni. Akkor 18-as napi rendi pontra térünk rá. Egy tanulmány bemutatása az EU-Mexikó globális megállapodás kereskedelmi pillérének korszerűsítéséről. Minden bizonyal tudják, hogy a TPP-t, meg a TTIP-et figyelembe véve Mexikó álláspontja is nagyon releváns, és éppen ezért nagyon fontos, hogy megvitassuk a régi megállapodásunk modernizációját. Éppen ezért nagyon kíváncsian hallgatjuk a tanulmány eredményeiről szóló beszámolót. Mi több, úgy tudom, hogy Mexikóban is vannak vendégeink, szeretettel üdvözöljük Mexikó nagykövetét itt az ülésünkön. Köszönjük szépen, és ilyen módon már is megadom Raymond Torbentnek a Barcelonai Egyetem dolgozó kutatónak a szót, ő a tanulmány szerzője. Tessék, parancsoljon! The modernization of the agreement concluded in 19... 1997-ben kötötték meg ezt a megállapodást, és ennek a modernizációjáról van szó. Amikor ezt eh, megtárgyalták és aláírták, én voltam a tanács jogi szolgálatának külügyész kapcsolatokért felelős igazgatója, tehát ilyen módon a most modernizálódó, modernizálandó megállapodást egyik szerzője én vagyok. Arbitariv nagykövetnek és a tanács tagjainak meg kellett magyaráznom, hogy ez mit jelent, aki, mármint a nagykövet, világos válaszokat adott adni Mexikónak, a megállapodás, a mexikai kormánynak a, a megállapodás komplex kérdéseiről is engem kérdezett. Amikor ezt a tanulmányt előkészítettük, és amikor felkészültem erre az előadásra, ugyanazon intellektuális hozzáállást alkalmaztam, mint annó. Ez nem egy tudományos művelet, és nem is egy konzulensi tevékenység, ahol a konzulens arra tesz kísérletet, hogy azt mondja, amit az ügyfele hallani akar. Nem, ez egy őszinte hozzájárulás a szakpolitika kialakításához. Próbáljuk a legfőbb szakpolitikai kérdéseket, eh, kérdésekre választ adni, definiálni a megállapodás kontextusában, és eh, próbáljuk eh, az elemzést biztosítani. Az Európai Parlamentet szólítjuk most meg egy olyan intézményt, amely mindig szembe akart nézni a problémákkal, ahelyett, hogy elfordulna előlük, és nem sündisznó politikát akart folytatni, ehm, hanem kinyílik a világ fele. Egy szóval ebben a tanulmányban a legfontosabb szakpolitikai kérdésekről szólunk. Amikor meghallgattuk az embereket, megkérdeztük az embereket a megállapodásról, akkor három kategóriába lehetett őket beosztani. Azok, akik nem ellenzik, azok, akik támogatják, és azok, akik nagyon támogatják. A harmadik kategóriában azt kérdeztük meg, hogy hajlandóak-e valamit megváltoztatni a megállapodás kapcsán az EU belső rezsimjében Mexikó irányában, a válasz pedig az volt nem, egyáltalán nem. Tehát ilyen módon felmerül a kérdés, hogy egy becsvágyó, ambiciózus megállapodást hogyan lehet elérni, hogyha nem változtatunk meg semmit. Én elkötelezett híve vagyok az európai kultúrának, Visconti filmjét, Lampedusa könyvét is eh, a pár ducot eh, eh, olvastam, de azt gondolom, hogy a párduc dilemmája az, hogy nem változtat meg semmit, már pedig változtatni kell. Gondolkozzanak el azon, főleg gondolkozzanak azokról a képviselőkről, akik elmentek, hogy tényleg hajlandóak-e változtatni valamit? Erre konkrét választ kell adni, hiszen ha semmi sem változik, akkor a megállapodás sem változhat meg, és gazdasági és politikai szempontból sem történhet változás. Persze vannak okai a megállapodás modernizációjának, az Európai Unió megváltozott, Mexikó is megváltozott, és a világ is megváltozott. Ám felméréseink alapján a modernizációs folyamat nem gazdasági okokon nyugszik, hanem teljesen jogi, intézményi és politikai okokon nyugszik, amelyeket nem mindig világosan határoztak meg. Hogyha ezzel kapcsolatos kérdéseik vannak, akkor igyekszem itt majd konkrétabb lenni. A jogi és politikai megközelítés kapcsán van egy kérdés, melyre választ kell adni az Európai Parlamentnek, szerint, hogy az Európai Unió a külső gazdasági jog és szakpolitikáját NAFTA sizingá, NAFTA szerűen akarja kialakítani. Hiszen a WTO szolgáltatásokról szóló megállapodás így került elfogadásra, meg a NAFTA is egyre inkább a naftára emlékeztetnek a legújabb gazdasági megállapodásaink. Érdemes tehát azon gondolkozni, hogy hogyan térjünk vissza a régi jó emlékű európai megállapodásokhoz, amelyek az európai társulási megállapodásokat eh, inspirálták. Különösen azért, mert ezek a jó régi vágású megállapodások dinamikus megállapodások voltak, míg a NAFTA-szerű megállapodások teljesen statikus megállapodások. Most divatos arról beszélni, hogy a szabályozói konvergenciát célként közen követjük. Jelzem, hogy minden régi vágású európai megállapodás is a szabályozói konvergenciáról szólt. Itt voltak éppen újra felfedezzük Kolumbusz tojását, annak érdekében, hogy a regulatóri konvergenszet, a szabályozási konvergenciát elérjük, dinamikus megállapodásokra van szükség, és a NAFTA The model, up to you to decide. Megállapodások ezt nem érik el. Önök döntenek arról, hogy az USA által kialakított modellt, vagy pedig az Európai Unió szerint kialakított modellt eh, alakítják -e ki. Például az Egyesült Államok által megkötött megállapodásokban nincsen a munkavállalók mozgásáról fejezet. Az EU jogszabályban, ez az egyik jogszabályokban, ez az egyik fő fejezet és nagyon fontos szabályok vannak az EU hatályos jogszabályában, amelyeket érvényre lehetne juttatni a nemzetközi megállapodásokban is, például a nemzetközi külföldi munkavállalók kezelésében, akik legálisan dolgoznak az EU tagállamokban. Hogyha tehát az Európai Parlament már pedig úgy tűnik, hogy ez így van. Foglalkozik és aggódik a szociális kérdések, és ez megállapod a szociális dimenziója okán, akkor legyünk őszinték, ne csapjuk be magunkat, önök se csapják be magukat, akkor a próbaköve, a megállapodás szociális voltának az, hogy a, a munkavállalókról van-e benne fejezet. Egy további kérdés a mixitás, a vegyes megállapodás kérdése. Amikor itt dolgoztam, még Brüsszelben a mixitás, a vegyes megállapodás szakértője voltam, teljesen világos, hogy ezek a megállapodások, sőt minden új megállapodás, az Európai Unió kizárólagos hatás körében kerül megállapodásra, de a szakpolitikai kérdés, melyet fel kell tennünk, az, hogy a megállapodást kizárólag az Európai Unió kizárólagos hatáskörében kell dönteni. A szakpolitikai kérdés tehát a következő. Hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió széles körű értelemben, széles értelemben ugyanazt a szerepet játsza a világban, mint az USA vagy Kína, hogy csak két országot említsek, egyedül korlátolt hatáskörével képes lesz erre az Európai Unió. Kétséges ez, hiszen az Egyesült Államok a globális arénában nem csak néhány hatáskörrel felruházva lép fel, vagy Kína is minden hatáskörrel rendelkezik a globális versengésben. Az Európai Unió ugyanakkor csak korlátozott hatáskörrel rendelkezik. A mixitás, tehát a vegyes megállapodás nem azt jelenti, hogy az Európai Unió veszít, hanem sokkal inkább több kapacitást nyer azáltal, hogy bevonja a tagállamokat is a megállapodás hatájába. Ez így teszi az Európai Uniót, ez a megközelítés igazi globális játékosa szereplővé. Mexikó számára Például is sok európai tagállam számára is nagyon fontos az egyetem mi képzés. Mexikó világ egyik olyan országa, amelyben a nemzetközi felsőoktatás és a nemzetközi ösztöndíjak nagyon fontos szerepet játszanak. Miért ne szerepeljen tehát a megállapodásban az egyetemi oktatás, a felsőoktatás fejezetem, és miért ne tegyük az Európai Uniót egy olyan vonzó területté a mexikói diákok számára, mint az Egyesült Államok? Erre világos választ kell adni, hiszen ez mind Mexikó, mind az Európai Unió érdekeit szolgálna, hiszen egyetlen tagállam sem tud egyedül versengeni az Egyesült Államokkal a mexikói diákok odavonzásában. Amikor ezen megállapodás újra kialakításáról gondolkoznak, a külföldi működő tőke eh, szabályozásáról szóló öm, kereteken kell gondolkozni. Gondolkozom, a példa lehet az kanadai megállapodás. Például a polgári légiközlekedési fejezet. A polgári légiközlekedés, vagy az audiovizuális ipar területén az Európai Unió szabályok nem adnak nemzeti kezelést a bejegyzett külföldi cégek számára. Mi történik? A meglévő bilaterális megállapodások ugyanakkor az ilyen állap, megállapodások, az ilyen ágazatokat nem zárják ki. Mi történik tehát ezekkel az ágazatokkal, azokkal az ágazatokkal, amelyekre a bilaterális beruházási megállapodások kiterjednek, de ugyanakkor az Euró, meglévő Európai Uniós szabályok alapján nem léteznek. Ez egy sokkal fontosabb kérdés, mint az eljárásra vagy az arbitrázsra vonatkozó kérdés, tehát a vitarendezésre való kérdés. Az Európai Unióval való megállapodás során Mexikó olyan jogokat veszítene el, amelyekkel a bilaterális megállapodások során, a tagállamokkal kötött bilaterális megállapodások során rendelkezik. A végső, az utolsó szakpolitikai kérdés pedig a tárgyalás dinamikájára vonatkozik. fennáll annak a politikai veszélye, hogy az Európai Unió defenzívába szorul. Miért? Azért, mert Mexikó egy nagyon becsvágyó kereskedelmi és beruházási e, és gazdasági szerződés tárgyalását fejezte be. Ez a, a csendes óceáni térségre vonatkozó megállapodás. Kérdés, hogy e, a Trans-Pacific Partnership, a TPP megállapodásban foglaltakat az Európai Unió is el tudja fogadni, a szöveg már rendelkezésre áll, és hogyha ezt felteszük a kérdést, akkor komoly kéteink kell, hogy legyenek. Márpedig Mexikó számára a TPP lesz a kiinduló pont, és hogyha Mexikó a Trans-Pacific Partnership-et, a TPP-t kiinduló pontnak veszi a tárgyalások során, akkor fel merül annak a veszély, hogy az Európai Unió defenzívába kerül a helyet, hogy offenzívában lenne, hiszen ki fog derülni, hogy Mexikó sokkal becsvágyobb, ambiciózusabb, mint az Európai Unió a, tarta, a megállapodás tartalma hatája tekintetében. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm. Komoly és nehéz kérdéseket hallottunk. Most megadom a kollégáknak a szót. David. Köszönöm szépen szakértőnknek ezt az izgalmas előadást, mindkét szakértőnknek, pontosabban, ha a jelentést is ide veszük. Solmeiser nevében szeretném felolvasni azt, amit ő üzent, Kanadában éppen román miniszterelnök tárgya. A tanulmány jókor született, mert a tárgyalások csak most kezdődtek. Nullában, a nulla kör Brüsszelben indult el ezen a héten, és még sok ö, opció van előttünk, amelyeket később konkretizálni kell. Egy dolgot leszögeznék, az EU-Mexikó globális megalapodás kereskedelmi pillérének modernizálása nem ö, hobbi tevékenység, hanem feltétlenül szükséges dolog. És a kereskedelmi pillér jelenlegi állapota és az új típusú EU kereskedelmi és beruházási tervek között van bőven különbség, de ez példaértékű lehet Síle, Kolumbia és más dél-amerikai országok szempontjából, amit megalkotunk. Van mit javítani tehát a szövegeken. A szolgáltatási, a beruházási fejezetekben a, a KKV-k, a földrajzi megjelölések az állami kiírások ügyében. Nagyon fontos, hogy a kereskedelem, a fenntartható fejlődés és emberi jogok kéz a kézben járjanak. Jelenleg a globális megalapodásban például egyáltalán nincs fejezet a fenntartható fejlődésről. Egyedi lehetőség ez arra, hogy a globális megalapodást modernizáljuk, nemzetközi európai normákhoz igazítsuk, fenntartható fejlődési korrupcióellenes témákban különösen. Nagyon ambíciózus ez a terv most, és mindkét fél látja ennek a súlyát, jelentőségét, Mexikó Brazíliával együtt az EU két legnagyobb stratégiai partnere. San Majza ezt írta tehát az ügyről. Saját nevemben annyit tudok mondani, hogy megpróbálom az Egyesült Királyságot bent tartani az Európai Unióban. Sok sikert hozzá, Pablo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó ez a jelentés. És hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU-Mexikó tárgyalások jól menjenek, a új alapokra helyeződjenek, eredményt hozzanak. Modernizációs szempontból is támogatadó ez az elképzelés. A kereskedelmi pillér tekintetében pedig még nehéz témákat kell majd átrágni a tárgyaló feleknek, de elléptünk a holdpontról, már kevesebb a házi feladat, mint néhány évvel ezelőtt. Nagyon is támogatom fenntartás nélkül. Az a lényeg, hogy egy kiegyensúlyozott megállapodás szülessen, amit mind a két fél win-win helyzetként él meg, az EU és Mexikó egyaránt. Biztos, hogy a polgároknak mindkét fél országában, országaiban ez sok jót rejt magában. Ská Kellernek, Kellernek adok szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadóknak az érdekes előadásokat. De elnézést most a bizottsághoz szólnék most, ha megengedik de egyben önökhöz is. A bizottság éppen Na. Hallottuk, amit hallottunk, olvastuk a tanulmányt, amely azt írja, hogy a mexikói polgárok nem is tudnak az egészről, vagy ha tudnak róla, nem támogatják, illetve alapvetően nem akarnak semmit se változtatni. Nos, akkor kinek az ötlete volt ez az egész? A modernizáció honnan indult el? Működni fog-e? Sikeres lesz-e, ha senki nem akarja? Tehát szeretném megtudni, hogy honnan jött a kezdeményezés. A bizottság célja, ha jól értettem, és hát ez hangzott el, az volt, hogy csökkentse a szegénységet, az, az egyenlőtlenséget. Ez a két téma valóban globális kihívások, csak nem tudom, hogy mire alapozzuk az optimizmusunkat, hogy egy ilyen megállapodás mennyit tud hozzájárulni a szegénység megszüntetéséhez és az egyenlőtlenségek megszüntetéséhez a bizottság megvizsgálta a szervezett bűnözés problémáját, ez Mexikóban nagy baj, óriási mértékű a pénzmosás, és szinte biztosak lehetünk abban, hogyha mexikói ruház be az EU-ban, akkor az a pénz, amit itt befektet, az nem, vagy legalábbis nem teljesen tiszta forrásból származik miközben mi támogatásokat nyújtunk Mexikónak. Tehát önök szerint mit kéne tenni, hogy ez az óriási volumenű probléma, amely akár az egész kereskedelmi megalapodást is alásatja, visszaszoruljon. Mert hamis pénz, mosott pénz áramlik Mexikóból Európába tömegesen. A bizottságtól azt is meg szeretném tudni, hogy a jelenlegi közös tanácsi testület, amely a jelenlegi szabályok alapján működik, mit állapított meg legutóbbi jelentésében? Mik a legfrissebb hírek az előző rendszer működéséről? És a tanulmányok kapcsolatban többször említette, hogy jó lenne, ha kötelező válna a nem gazdasági intézkedések egy köre is. Mit ért ezek alatt, milyen prioritásokat jelölne meg, mit tenne kötelezővé a, a feltételek közül, ami nem közvetlenül gazdasági természetű dolog. Köszönöm. Helmut Scholznak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nekem is lenne néhány kérdése, mind a tanulmányra kapcsolatban, mind a további eljárással kapcsolatban. A globális megalapodás keretével kapcsolatban. Megállja a helyét, és pozitív is, amit a tanulmány szerzőitől hallunk, hogy a globális keret tehát elismerik, mint valid keretét az új kereskedelmi partnerségnek, és vizsgálják, hogy mit lehetne ezen belül tenni, és hogyan lehetne modernizálni a meglévő megállapodást. Tehát a naftát megvizsgálni, a PPP-ket megvizsgálni, Ezeket felsorolja, ezek egymással összefüggő dolgok, és valóban szerintem is megvizsgálandók a nemzetközi együttműködés és más országokkal együttműködés meghatározásakor. De hiányzik számomra a mély elemzése annak, hogy a modernizációnak mik lennének az előfeltételei, és ebből milyen részt vállalhat a kereskedelmi pillér. Ön említette, hogy sok kérdőjel van. Igen, szerintem is. Ön szerint a mexikói gazdaság képes lesz-e egy ilyen irányú fejlődést venni, ezt vállalni, a modernizációt végrehajtani? Második kérdésem. Tudjuk, hogy az országban súlyos gondok vannak. Skakeler a szegénységre, az igazságtalanságra, egyenlőtlenségre utalt. Hatalmas a bűnözés, és növekvő, és úgy tűnik, hogy ezt senki nem tudja kezelni. Ez mit jelent a gazdasági partnerek számára? képesek leszünk-e külön választani tisztán a gazdaságot, kereskedelmet ezektől a súlyos és átfogó problémáktól. Harmadik kérdésem. A pénzmosásról is beszélt Skakeller. Én ezzel kapcsolatban konkrétabban megkérdezném, hogyha finanszírozni kell a megalapodásban leírt projekteket, akkor ez mennyire lesz erre Mexikó képes. A pénzmosás csak egy súlyos probléma, itt még más pénzügyi természetű gondok is vannak. A fenntartható fejlődés ugye eddig teljesen hiányzott a megállapodásból. Ön szerint hogyan lehet ezt majd belevenni a szövegbe? A mexikói fél a, a szociális, az ökológiai fenntarthatóság ügyében mit fog mondani, mit lesz majd képes vállalni. És pláne kötelező módon vállalni. Attól tartok, hogy a mexikói kormány vagy nem írja majd ezt alá, vagy nem lesz képes teljesíteni az ígéreteit, hiszen még Európának is gondjai vannak bizonyos területeken a fenntarthatóság garantálása tekintetében. Most beszéltünk a Global Trade for All programjáról a bizottságnak, ennek az értékeléséről, környezeti, szociális, ökológiai szempontból. Vizsgáltuk a kereskedelmi politikát, és bizottságunk nyilván ezeket a célokat fontosnak tartja és kitűzendő, követendő irányoknak tartja, de Tegnap is azt hallottuk, hogy a tárgyalási mandátum megadásáig, ami ugye ősszel várható, még sok mindent kell tennünk. Szeretném tudni, hogy mi az időterv, mert ugye általában a parlament a saját véleményét ki kell, hogy alakítsa a mandátum megadása előtt. Lesz-e alkalmunk időnk arra, hogy a mandátumba beleszóljunk, és nyilvánvaló szerintem legalábbis, hogy a tárgyalási mandátumnak nyilvánosnak kell lennie, meg lesz -e ez, hogy tiszta, nyílt tárgyalásba kezdjünk Mexikóval. Ez még azt hiszem sokat teendő. What is the commission thinking? Thank you. Um... Bizottság. Köszönöm szépen ezeket az érdekes kérdéseket, amelyeket felvetettek. Igyekszem néhány választ is adni rájuk. És elmondanám, hogy a folyamatban magában hol is tartunk. Első észrevételem ugyanakkor az, hogy a tárgyalásokat úgy kezdjük meg, hogy a lehető legátláthatóbbak legyünk, persze az Európai Parlament irányában is teljesen transzparensek vagyunk, és teljesen egyetértünk önökkel abban, hogy célra vezető volna, hogy a bizottságnak a tanács által adott mandátumot publikussá tegyük, de, mint tudják, erről a tanács dönt. De mi egyetértünk önökkel a e tekintetben. Nos, egy kereskedelmi megállapodásról beszélnek, és valóban e megállapodásnak van egy kereskedelmi komponense, de ugyanakkor ez egy szélesebb körű megállapodás. Modernizáljuk nem csak a kereskedelmi megállapodást, hanem a teljes társulást, illetve kapcsolatot és a stratégiai kapcsolatunkat Mexikóval. Itt persze beruházás és a kereskedelmi kérdéseket napirendre veszük, ezek fontos részei a csomagnak, de ugyanakkor minden releváns szempontot, a politikai kapcsolatokra kiterjedő szempontot is figyelembe veszünk, illetve az együttműködés minden lehetséges területét. Így például lehetőségünk lesz arra is, hogy a felsőoktatás kérdésére is kitérjünk, amelyről a spanyol szakértő beszélt. Mindezt a politikai és a kooperációs vagy együttműködési részben tesszük meg. Ahogyan Ská Keller kérdezte, hogy miért lépünk előre, miért haladunk, hát azért, mert a legmagasabb szintű döntést hozta a tanács, tehát teljes politikai támogatottság áll e mögött. 2013-ban döntöttek erről, azután pedig múlt évben az EU-Mexikó legutolsó csúcsán ratifikálták ezt a döntést, mindkét fél megerősítette a béli szándékát, hogy előre lépjünk. Voltak éppen a bizottság egy politikai döntésre ad választ azzal, hogy elkezdte a munkát. Ugyanakkor a civil társadalom részéről is érdeklődés mutatkozik. A tárgyalások kereskedelmi kérdésekről való tárgyalások megkezdése előtt egy konzultációt folytattunk. Cégek, gazdasági szereplők, de ugyanakkor a civil szervezetek, a civil társadalom képviselői is aktívan vettek részt ebben a konzultációban. Sok mindennel gazdagították a megfontolásainkat, a munkánkat, és ezek a észrevételek biztos bekerülnek majd a megfontolásainkban. Ez pedig a következő lépéshez vezet, a fenntarthatói hatás eh, mérlegeléséről, a Sustainable Impact Assessmentről, tehát az egyes szempontok fenntarthatósági vizsgálatáról. Jövő év elején kezdjük ezt el, reményeink szerint. Ugyanakkor egy-két további kérdést is megvizsgálunk majd, amelyeket joggal, amelyeket joggal vetettek fel. Milyen kihatással lesz az emberi jogokra, a munkavállalói jogokra és a környezetre. Van itt egy kérdés a pénzmosás kapcsán hallottam, hogy aggályokat fogalmaztak meg. Egyetértünk önökkel ezen aggályok tekintetében tisztázni kell azt, hogy hogyan segíthetnek a kereskedelmi megállapodások a good governance, a jó kormányzás kialakításában, hogyan segíthetnek a korrupció visszaszorításában, hogyan lehet egy value-driven trade agendát, értékek által vezetett kereskedelmi menetrendet, agendát kialakítani. Ez a kérdés, amelyel foglalkozunk is. Éppen ezen a specifikus területen azt mondtuk, hogy az átláthatóság és a good governance, a jó kormányzás nemzetközi normáit próbáljuk érvényesíteni majd a megállapodásban. Hogy ezt hogyan tesszük, és hogyan lehet ezt a célt a megfelelő megközelítéssel összekapcsolni, és hogy hogyan lehet mindezt összekapcsolni azzal a tényel, hogy az olyan kérdések, mint a korrupció elleni harc, vagy a az pénzmosás elleni fellépés az ENSZ egyezményben is megjelenik, illetve az OECD-ben is megjelenik. Tehát, hogyha nem akarunk párhuzamoságokat létrehozni az ENSZ és az OECD egyezményekkel, akkor biztosítanunk kell, hogy a kereskedelmi és társulási megállapodások nem elszigetelve, a világtól elszigetelve működjenek, hanem sokkal inkább a megfelelő egyezményeket vegyék figyelembe. Az első eszmecserénket Mexikóval most hétfőn és kedden tartjuk. Ez nem egy round zero, mert a round zero túlon túl közel volna a gondolatban a ground zerohoz, tehát nem egy nulladik forduló, mert ez a e, gyászosan emlékeztetne az ikertornyok e, romba döntésére. Nem, ez tényleg egy megelőző tárgyalási forduló, még nem az első tárgyalási forduló. Fölállnak azután a vegyes bizottságok, és ezek segítségével modernizáljuk majd a kapcsolatokat. Köszönjük szépen, most pedig visszaadjuk a tanulmány szerzőjének a szót 5 percre. 5 perc elegendő lesz. Ha én képviseltem volna a bizottságot itt, nem tudtam volna jobb választ adni azokra a kérdésekre, amelyeket Györgyenzen úr adott. Egy szóval sok mindennel egyetértek, amit mondott. Nagyon őszinte volt és átlátható volt. Politikai döntés született. Hangsúlyozom, politikai. És azt kell, hogy mondjam, hogy példátlan tudomásom szerint jó és rossz szempontból. Tehát, hogyha létezik egy politikai döntés, a moder, hogy a modernizációval haladjunk előre, akkor az Európai Bizottság tárgyalói azért fizetik, hogy a legjobb tárgyalást folytassák le is. Láthassak, Jorgen Zed is mondta, hogy sok erőfeszítést fognak tenni. Ez teljesen világos. Egy valamit ugyanakkor még pontosítani szeretnék. A tanulmányunk fényében az, aki nem kész az új megállapodás megkötésére, ez nem Mexikó, hanem az Európai Unió maga. Mexikó eljöhetne az ülésterembe a TPP-vel a Trans-Pacific Partnership megállapodással, a csendes óceáni megállapodással. És az Európai Unióval egy transatlanti megállapodást köthetnének ez alapján, de garantálhatom, hogy az Európai Unió ezt nem tudná aláírni. Tehát, ha valakinek a tárgyalások fényében problémája van, ez nem Mexikó, nem Mexikó, hanem mi, mi vagyunk. Ezt kell megérteni. Aztán van még egy kérdés. Mégpedig az, hogy az, azok a kérdések, amelyeket nem tudnak az EU-n belül megoldani, miért kell Mexikóba exportálni. Hogyha a szervezetbűnözés bűnözés vagy a pénzmosás kapcsán való szabályokat meg akarják szigorítani, ehhez nem kell megállapodást kötni Mexikóval, ehhez nem az EU jogszabályait az EU maga változtathatja meg. Ám a probléma az, hogy senki sem akarja megváltoztatni a hatályos jogszabályokat Európában. Márpedig, ha senki nem akarja ezeket megváltoztatni, akkor hogyan lehet felszólítani Mexikót, hogy változtasson változtassa meg a hatályos jogszabályait is? Harmadik észrevételem. Carlos Slim egy nagyon gazdag kapitalista él Mexikóban, ő ellenőrzi az egyik legnagyobb szolgáltatói céget Spanyolországban, az FCC-t. A bilaterális beruházási megállapodás fényében, melyet Spanyolország és Mexikó között kötöttek, a Carlos Slim által ellenőrzött FCC megvásárolhatná a Vuelinget, a fapados légitársaságot. Ám az Európai Unió öm, engedélykiadási szabályának fényében ezt nem teheti meg, hiszen ha az FCC megvenné a vellinget, akkor a velling elveszíteni a repülési engedélyét, hiszen mexikói ellenőrzés alá kerülne. Ez egy olyan rendelet, amelyet önök és a tanács fogadott el, és hatályban van. Tehát a kép és a kérdés az, hogy miért tárgyalna, miért adná fel Mexikó a jelenleg rendelkezésére álló jogot, a bilaterális beruházási megállapodás keretében már rendelkezik bizonyos jogokkal, mondjuk Spanyolországgal kötött megállapodás kapcsán. Ilyen módon tehát ne csak a pusztába kiáltsuk a szavakat a modernizáció függési fontosságáról, vagy a stratégiai partnerség fontosságáról, nem, konkrét kérdések körül forognak majd a tárgyalások, ezek azok a kérdések, és az Európai Bizottságban dolgozó barátaink nagyon nagy nehézséggel tudják majd a Mexikó által felvetett kérdéseket megválaszolni, és ez az a vita megítélésem szerint, amelyet itt a parlamentben le kellene folytatni Ezekről szól a tanulmányunk. Köszönöm. Thanks a lot. I think we will... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk nekünk is ezeken a kérdéseken. Az önök tanulmánya nagyon jó lendületet ad ennek. Köszönjük szépen a mexikói vendégeink jelenlétét, köszönjük a mexikói nagykövet nek, hogy eljött. Köszönöm. 19. pont a, menet, a renden egyebek. Emlékeztetni szeretnék, hogy jövő héten, június 21-én az EU és az EFTA kereskedelmi megállapodások közötti különbségről cserélünk eszmét. A június 23-i brit szavazás után volna érdemes megvizsgálni a helyzetet, hogy esetleg Nagy-Britanniával is megállapodást kell kötni, tehát június 21-10-től 13-ig az A3G2-es teremben tartjuk ezt a meghallgatást. Következő rendes ülésünket pedig július 13-án tartjuk. Ennyit. Köszönjük szépen mindenkinek jó hétvégét!